Üdvözlök mindenkit! Elkezdjük az ülésünket a napirendnek a jóváhagyásával. Vannak-e ellenvetések vagy észrevételek a napirendi tervezetet? Donc, il est adapté. Akkor jóváhagytuk. Sajnos a technikai körülmények miatt a tolmácsok nem tudnak tovább dolgozni, olyan búgás van a mikrofonokban. L'adaptation des procès-verbaux des réunions précédentes du 22 mars 2011. Nos, a következő napi rendi pont a jóváhagyása a jegyzőkönyveknek. Ezeket megkapták, és kérem, amennyiben a jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan észrevételeik vannak, a 22-i március és az 5-i április ülésről van szó. Amennyiben észrevételek nem futnak be, akkor jóváhagyottnak fogjuk tekinteni ezeket a jegyzőkönyveket. Észrevételeket nem kaptunk a napirend egyéb pontjaival. Közleményeim a részemről nem lennének, nem és az Európai Bizottsághoz fordulok, vagy az Európai Bizottságnak van-e bejelentése. Megadom a szót. Uh, Köszönöm, elnök asszony, mindenkit üdvözlök a szünet után nincsen egyenlőre információnk, amit megosztatnánk önökkel. Je vais changer, je vais prendre l'eau. Átmegyek egy másik mikrofonhoz, ez jobb-e? Igen, attól már csak visszajeleznek, hogy jobb ez a mikrofon, működik már, akkor ezt fogom használni. A hatos napirendi ponthoz jutunk el, a adó megbeszélésre kiadandó megbizatásnak a kérdéséről van szó, a 2012-es évi költségvetési tervezetről. Véleményt készít a mi szakbazécsunk az Költségvetési Szakbizottságnak a javára, azért, hogy a 2012-es évi költségvetés tekintetében a tárgyalásokat lehessen folytatni. Megadom a jelentést tevőnknek, aki a véleményt készíti, Görenc úrnak, megadom a szót önnek, Görenc úr, azért, hogy a három oldalú megbeszélésről beszéljen nekünk. Elnök asszony, kérhetek-e öt percet? azért, hogy koncentrálni tudjak erre a témára, és egy másik kérdéssel jöjjök elő. A gondom az, hogy a következő napi rendi pont is az ön nevéhez fűződik. De ha ön ö, gondolja, megcserélhetjük a kettő témát, és a költségvetés támogatási kérdést előre vehetjük. No, akkor legyen az, amennyiben egyetértenek a képviselők, hogy a nyolcas pontot vegyük előre, azaz Gór úrral való eszmecserét folytatnánk most le, ha ön egyetért Görez úr, akkor ezzel, akkor ezt a témát veszük előre, és ez egy órányi időtartamot fog igénybe venni, ennyit kap akkor ön Görez úr. Mint mindannyian tudják önök, a negyedik konferenciája az ENSZ-nek a legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatosan hamarosan zajlik, mégpedig májusban, május 9 és 13-a között Isztambulban. A konferenciának a célja az, hogy kiértékeljük a 10 éves akciótervet, cselekvési akciótervet, amelyet Brüsszelben 2001-ben hagytunk jóvá, és további stratégiai intézkedések szülesenek azért, hogy a fenntartható fejlődést lehessen biztosítani a legkevésbé fejlett országok javára a következő évtizedben. Március 3-án eszmecserére került sor és ennek keretében Diara úr, aki az ENSZ-nek a főtitkár helyettese, és aki speciális afrikai képviselő, illetve tanácsadó, és a legkevésbé fejlett országoknak a képviselője, és aláhúzta, mennyire fontos a parlamentnek a részvetele abban, hogy az isztambuli konferenciát előkészítsük, és a brüsszeli akcióprogramnak a felüli vizsgálata megtörténhessen, és meg tudjuk fogalmazni, hogy melyek legyenek a prioritásaink a legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatosan. Tehát nagyon fontos a jelenlétünk ebben a folyamatban. Ennek keretében fogadjuk Sál Gól urat, és hogy üdvözöljem őt, ő a az Afrika főosztály, főigazgatóságnak vagy osztálynak a kutatás és elemzési osztályát vezeti, és ezen kívül az UNCTAD-nak a tekintetében is eljár, Charles Gore vezette azokat a kutatásokat, amelyek a legkevésbé fejlettebb országokkal foglalkozott, majdnem 10 éven keresztül 1999 és 2008 között. Mielőtt még átadnám a szót neki, hogy fogalmazza meg, mennyire fontosak tartjuk az UNCTAD által tett lépéseket azért, hogy a legkevésbé fejlett országok esetében előre lehessen lépni. Ezek olyan országok, amelyek messze menő figyelmet igényelnek a nemzetközi közösség részéről. Gór úr, átadnám önnek a szót, nagyon örülök, hogy itt fogadhatjuk ki, és kb. 20 percben adnám meg önnek a szót, ha megengedi. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a kedves bevezető szavakat is, amelyel bemutatta röviden az UNSTAD ideirányuló munkáját. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek az önök körében, Úgy gondoltam, hogy megpróbálom önöknek előadni az utolsó jelentésünk legfőbb üzeneteit, amelynek a címe az, hogy egy új nemzetközi fejlesztési architektúra felé a legkevésbé fejlett országok vonatkozásában. Előadásomban három fő pillérre térek ki, kérdéskörre térek ki arra, hogy az LDC országok hogyan fejlődtek 2000 és 2010 között, másodszorban arra, hogy működik-e, és ha igen, mennyire a globális partnerség, a fejlesztési partnerség, harmadsorban pedig arra, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy javítsuk a globális fejlesztési partnerséget. Ha az első kérdéssel foglalkozunk, vagyis hogy az utolsó évtizedben mi történt az LDC országokkal, ők is fejlődési és visszaesési időszakon mentek át, mint a fejlett országok is. A 2008-as pénzügyi válságig jól fejlődtek, GDP-jük növekedési aránya magasabb volt, mint más fejlődő országoké és magasabb a fejlett országokénál is. A GDP növekedése a brüsszeli cselekvési program céljait egyértelműen betöltötte. A 90-es években magasabb volt a növekedési arány, mint a 80-as években. Amikor azonban beütött a válság, az LDC-k visszaestek, viszonylag jól ellenálltak első körben úgy tűnt a pénzügyi válság hatásainak, mert az áruk ára nem csökkent jelentősen, de a fejlődésük mégiscsak lelassult, és ráadásul nem olyan jó, mint amilyennek látszik. Mert a korábbi jó növekedési mutatók után most lemaradnak a többi fejlődő országtól, nagyon gyenge a termelő kapacitásuk, és a szegénység visszaszorulása is igen lassú, sőt lelassult. Tehát a fő üzenetem az, hogy egy nagyon jó növekedési periódus után most ö, egy nagyon gyenge időszakot élnek meg ezek az országok, és főleg a szegénység nem csökken. Miért? Ezt több oldalról meg lehet vizsgálni. Először is nagyon gyenge a befektetés a termelő erőkbe, a termelő kapacitásokba. A mezőgazdasági termelékenység nagyon lassan nő, óriási gondot okoz ezen országoknak továbbá az is, hogy a mezőgazdaságon kívül is termelő ágazatokat teremtsenek. Jelenleg is, ami növekedés generáló tényező, az pusztán az élelmiszerárak növekedése, de ezek az országok is importálnak élelmiszert. 7 milliárdról 25 milliárdra nőtt ez néhány év alatt, ez ennek a volumene, és ha ezt most a szegénységi oldalról vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az LDC országok országban a legnagyobb a szegénység. A lakosság 53%-a, vagyis többsége él egy dollár 25-nél kevesebből, ami 421 millió embernek felel meg, és ez a világon élő különlegesen szegény országok, szegények egyharmadát jelenti. Ha a következő ábrát is megnézzük, akkor kiderül, hogy az MDG a milleniumi fejlesztési célok tekintetében is ezek az országok elmaradnak a kitűzött milleniumi céloktól. Volt itt egy fordulópont 94-ben, ugyanis a szegénység addig nőtt a szegények száma, a lakosság 60%-a volt 94-ben. Utána elkezdett ugyan csökkenni a szegények aránya, de csak nagyon lassan. Ez a csökkenés egy kicsit megugrott a 2000-es év környékén, tehát a szegénység azért csökken a világban, és gyorsan csökkent a 2000-es év környék súlt, és miközben a szaporodási arány ugye tovább nőtt, ez azt jelenti, hogy számszerűen egyre több a szegény, még hogyha a szegénység aránya csökken is. Úgy becsüljük, hogy a napi egy dollárnál kevesebből élők aránya az LCD országokban 2007-ben kétszerese annak, mint amit 80-ban mértünk. A következő két dia bemutatja, hogy a milleniumi fejlesztési célok megvalósulása hogyan alakult, a legtöbb LDC lemaradt. Nem tudják a milleniumi célokat teljesíteni. Mi van ezen adatok mögött? A gyors növekedés aztán a, a szegénység csökkenésének megszűnése mögött. A legfontosabb mondani való a következő dián lesz rajta és ez nem más, mint az, hogy a fő fejlesztési kihívás, amely az LDC országokat illeti, az a termelő munkahelyek teremtésének lemaradása a sokkal gyorsabb népszaporulathoz képest. Tehát ha termelő munkahelyeket nem sikerül olyan ütemben teremteni, mint ahogy belenőnek a fiatalok a felnőtt korba, akkor ez a probléma csak romlani fog. Mali és Madagaszkár példáját mutatnám be önöknek. És azt, hogy mit mutatnak ezek a számok. A, a munkaerő, a dolgozó emberek száma ö, 15 és 65 év közöttiek aránya nőtt. De míg 2005-ben 171.800 új ö, belépő volt a munkaerőpiacra, ez minden évben ö, még nőni fog, míg 2045-ben már évente mintegy 450 ezeren fognak évente csak Maliban a munkaerőpiacra belépni. Magyarul, ha Maliban ö, a szegénységet csökkenteni akarjuk, akkor 450 ezer munkahelyet kéne teremteni 2045-ig. Minden évben többet, már pedig ez nem valósul meg. 2045-ben lesz a csúcs Madagaszkárban, ugyanez a folyamat zajlik, 2035-ben fogja elérni maximumát a görbe. Tehát gondoljanak bele, 40 év alatt 450 ezer munkahelyet kéne teremteni. Ahhoz, hogy szinten maradjon a szegénység. 10,2 millió új belépő van az LDC országokat összevonva 2005 és 2015 között összesen. Ha nem sikerül ennyi munkahelyet teremteni, akkor nőni fog a szegénység, ez az egyik opció, vagy pedig meg fog nőni a kivándorlás, és a harmadik a legvalószínűbb a kettőnek valamilyen kombináció. Tehát nő a szegénység és az elvándorlás. Ez tehát a kihívás. A következő dia még ehhez egy további aspektust is hozzáfűz a következő évtizedre vonatkozóan. Ha 1980-ban ültünk volna itt, akkor kimondhattuk volna, hogy az új munkaerőpiaci belépőket a mezőgazdaság annak idején fölvette. Szőröstül, bőröstül, mert a mezőgazdaság gyorsabban nőtt, mint a belépők száma. Jelenleg azonban a mezőgazdaság felvevő ereje csökkenőben van, és egyre kevésbé hatékony, tehát a vidéki lakosság eladósodása elszegényedése két okból is nő. Tehát lassan ott tartanak, hogy saját magukat sem tudják fenntartani mezőgazdaságból, tehát még háztáji rendszerrel sem. Tehát egy fordulópont következett be, egyre több ember keres munkát a mezőgazdaságon kívül, még mindig a mezőgazdaság a megélhetés legjobb garanciája ezekben az országokban, de az új fiatalok munkahelykeresők a mezőgazdaságon kívül kénytelenek munkahelyeket keresni. A mezőgazdasági termelékenység nagyon gyenge és nagyon lassan javul, és szinte minden ország azzal küzd, hogy nem képes a mezőgazdaságon kívül munkahelyeket teremteni, tehát ipari vagy szolgáltatási ágazatban levő munkahelyeket, és ezáltal a szegénység tovább nő. Főleg a városi, városba váramlók szegénysége. És újfajta ö, kihívásokkal is meg kell küzdeni, ezt egy karikatúra kapcsán mutatnám be. Egyfelől ugye klímaváltozással küzdködünk, amely most már tény ezekben az országokban különösen, ugyanakkor új típusú pénzügyi kiszolgáltatottság is van a világban, és a, az alap élelmiszerek ára mindkettőnek ki van téve, kettős kockázatok között próbál alakulni. A klímaváltozás bekövetkeztével az LDC országok megpróbáltak nyitni de sokkal nagyobb mértékű nyitás lenne szükség, sokkal nagyobb, aktívabb kormányzati fellépésre ezen országokban. Ez szükségszerűség, nem csak ajánlás, hanem kikerülhetetlen kihívás. Miért? Mert eh, a pénzügyi erőforrások egyébként nem teremthetők meg. Az LDC országok, ahogy már itt is leírtam, egyfőre jutó GDP-je 1,59 dollár. Ugyanakkor a fogyasztás, napi, napi fogyasztás 1 dollár 14 cent jelenlegi átváltási arányokon. Tehát ezek az országok gyakorlatilag fejenként 45 centet tudnak generálni ö, fejenként a befektetésekre. Ennél többet 20 centet költenek fejenként a kormányok fenntartására csupán. Vagyis a, ö, azt látjuk, hogy míg a fejlett országokban ahol naponta 20 dollár az átlag jövedelem termelés. Ezekben itt sokkal nagyobb az olló, tehát a GDP és a fogyasztás közötti 45 centes olló nagyon kicsi. Ebből kéne minden beruházást meg és a kormányt is működtetni. Nyilvánvaló, hogy ebből nem működhetető egy kormány. Nemrég találkoztam egy diplomata kollégával, aki Nepálban járt, és 300 dollárt keres egy hónapban államtitkár helyettesi poszton. Fogjuk fel ezt. Tehát az államtitkárok is 300 dollárból élnek egy hónapban. Tehát ez mutatja, hogy a legnagyobb kihívás a kormányzati munka finanszírozása, egyáltalán életben tartása. És ezen probléma kapcsán most felmerül a partnerség jelentősége és szerepe. A brüsszeli cselekvési program, amely egyébként az önök épületében kezdődött el tíz évvel ezelőtt, sokkal hatékonyabb volt, mint az első két azt megelőző cselekvési terv. Tehát hatékonyabb volt ezeknél. Az első eh, LDC programja az ENSZ-nek eh, kisiklott, mert eh, az államok által levezérelt fejlesztésre tette föl, tett föl minden lapot, és ez így nem működött. A UN LDC program a második fázisban nagy liberalizáció történt, de aszimmetrikus volt a végrehajtás olyan értelemben, hogy a fejlesztési partnerek nek jutó reál fejlesztési összeg jelentősen lecsökkent. Thank you. Real aid per capita dropped significantly and there was very little debt relief. The last... Az utolsó UNLDC 3-as program már hatékonyabb volt a partnerség szempontjából, és amikor felülvizsgáltuk azokat a specifikus intézkedéseket, amelyeket végrehajtottunk, az derült ki, hogy ezeknek inkább szimbolikus hatása volt csak, és kevés gyakorlati hatása. A következő dia megmutatja, hogy a brüsszeli cselekvési program ban 156 akció volt, amelyeket LDC-knek hoztak létre, és 178-at a fejlesztési partnerek. Ezek közül mi 8-ra koncentráltunk az LDC-k, LDC-k a WTO pénzekből a preferenciális piac hozzáférési területeken is részesültek, és ezzel együtt az értékelések, amelyek folyamatosan zajlanak és újra meg újra megtörténnek, kimutatják, hogy a fejlesztési reálhaszon továbbra is nagyon gyenge volt, visszafogott volt, részben már a programok tervezési problémái, részben pedig azok végrehajtási problémái miatt. Mindenhol, ahol pénzt költöttünk, nagyon kevés volt a folytonosság, az eredmény. Most átlépek néhány diát. És itt kérem, hogy álljon meg a vetítés. Ezek a speciális intézkedések szélesebb fejlesztési keretbe helyezendők, sok nehézség volt azzal, hogy ezek a gazdasági rendszerek működjenek. Kiderült, hogy nem az LDC-k profitálnak belőlük, például kiderült, hogy hiányzik a nemzetközi élelmiszer alapanyag politika, árpolitika, és véleményünk szerint az a baj, hogy a segélyek ö, még rá is tettek erre a problémára. Ha megvizsgáljuk a jelenlegi partnerségi struktúrákat, akkor ez, ebből az derül ki, hogy a dolgok jobban működnek, mint az előző programok során, de ezzel együtt inkább csak szimbolikus, mint gyakorlati haszna volt az intézkedéseknek, és ráadásul ezeket az eredményeket is a globális ö, rendszerek ö, nagy visszaesései, ugye a pénzügyi válság elmosták, elsöpörték. Rátérnék most a harmadik legfőbb kérdésre, amely szerintem a legfontosabb, vagyis az, azzal foglalkoznék, hogy mit lehet javítani a fejlesztési együttműködésen. And I think this is what we... Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladatunk most, ezzel kell szembenéznünk. Számos perspektíva él ezzel kapcsolatban. De úgy érezzük, hogy a váltásra van szükség, és egy új típusú megközelítésre. Ez fantasztikusnak hangzik, de azt gondolom, hogy egyszerű fogalmak szerint is meg lehet ragadni mindezt. Hiszen ezeknek, ezekben az országokban eddig még fel nem fedezett lehetőségek rejlenek, és nem pusztán humanitárius igények. Ezek az emberek a munkaerőpiacra kerülhetnek, és óriási kreatív potenciált jelentenek. A kulcsfontosságú kérdés az, hogy ezt a potenciált hogyan ragadjuk meg, és a demográfiai terhet hogyan változtatjuk át valami olyasmi, ami az LDC országok számára gyümölcsöző lehet. Éppen ezért úgy érezzük, hogy nagyon fontos a paradigmaváltás, és ezt a változást nem lehet központosított formában megközelíteni, hanem egy szélesebb távú megközelítése van szükségünk, technológiai transferre és befektetésekre van szükség, és ez a szélesebb körű megközelítés nagyon fontos, hogy az LDC országokat helyezze a vezetői szerepbe, illetve hangsúlyozza az ő fejlesztési kapacitásaik bővítésének lehetőségét. És az E plusz megközelítés nagyon fontos, hogy jelentős a politikai koherenciát teremtsen, mind eh, a speciális eh, intézkedések, mind pedig a szélesebb körű gazdasági rezsim számára. És nagyon fontos, hogy az LDC fejlesztési politika az észak-déli fejlesztési politikákat egészítse ki, de nagyon fontos, hogy ezeket nem merev keretek közé helyezzük. Ezek általános jellegű megfogalmazások, de ezeket eh, egy új e, nemzetközi fejlesztési architektúrában fogalmazzuk meg, és ez az architektúra olyan elveken alapul, amelyeket e, én is rögzítettem, és e, nagyon fontos különböző pilléreket is hangsúlyozni, a pénzügyeket, a kereskedelmet, az árukat, technológiát, az éghajlatváltozási adaptációt és ez ezzel kapcsolatos feladatokat lehetséges fellépéseket fogalmaztunk meg minden egyes terület számára, de szeretnék egy területre összpontosítani az előadásom végén, és ez a terület érdeklődésre tarthat számot a kis- és középvállalkozások körében. Mindez ahhoz kapcsolódik, ahogy felhasználják a fejlesztési segítségnyújtást jelenleg. A szociális szektorok élvezik e, ennek előnyeit, és a gyártási ágazatok felől elmozdult a segítségnyújtás. Tehát a legfőbb kihívás az, hogy hogyan tudjuk növelni a segítségnyújtást a termelési ágazatban. Mindennek hátterében a fejlesztési segítségnyújtás tradicionális felhasználása rejlik, nagyon sok mindent lehet még megtenni a tradicionális alkalmazásra, de azt gondolom, hogy az innovatív felhasználásnak is teret kell adni. Például annak, hogy hogyan lehet a segítségnyújtást arra használni, hogy utakat építsünk, az innovatív kapacitásokat erősítsük a kis és középvállalkozásoknál ezeken az országokon belül. Mint a mikrohitelek kérdése is felmerül, az ezzel kapcsolatos ügyek illetve nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozások pénzhez jussanak, hiszen ők kerülnek vezetői szerepbe, és a munkahely teremtésnek egyik meghatározó elemévé a mezőgazdasági ágazaton kívül. Természetesen támogatni kell a mezőgazdasági termelékenységet is, és kutatásra, valamint fejlesztésre van szükség ebben az ágazatban is. Ezt a pillért szintén hangsúlyoztam már, mert tudom, hogy a képviselőket ez érdekli, de számos olyan intézkedés van még, amelyeket egy oldalon összegeztünk. Ezek eh, például a Doha fejlesztési forduló, az úgynevezett Early Harvest elve, aztán az exportokból származó segítségnyújtás, azok az intézkedések, amelyek az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozást segítik. És hogyha az utolsó szlájdra térünk át, Akkor hangsúlyozom, hogy ezt helyeztük a jelentés első lapjára, egy haiti mm, művész rajzát. Azért tettük ezt az első oldalra, mert hangsúlyozni szerettük volna ezeknek az országoknak a törékenységét, másrészt pedig azért, mert hiszünk abban, hogy a globális pénzügyi és gazdasági válság katasztrofális eseményként fogható fel, a földrengés mellett, de nagyon fontos, hogy meglássuk a lehetőséget is, egy új kezdet az újjáépítés számára. Hiszünk abban, hogy egy új érába érkeztünk, a gazdasági és pénzügyi válság egy átmenetet jelképez és jelez. Éppen ezért új megközelítésekben kell gondolkodnunk minden szinten, beleértve az LDC országokat. a túl nagy ahhoz, hogy megbukjon jelensége, a túl kicsi, hogy számítson jelensége, szintén felmerül itt. És mindezt tükrözi azt az érzést, bennük, erősíti bennük azt az érzést, hogy ők irrelevánsak. 2017-re 1, milliárd embert jelentenek, és 1990-ben 500 millió embert jelentettek ezek az országok, masszív természeti erőforrásokkal rendelkeznek ezek az országok, és jelentős kreatív potenciálokkal, még fel nem fedezett lehetőségekkel és elfecsérelt erőkkel is. Köszönöm szépen! Most pedig megadám a szót Louis Michel úrnak, aki a bölcsek tanácsának kimagasló fontosságú személye. Ez egy olyan tanács, amelyet az ENSZ hozott létre, és a célja az, hogy az ilyenfajta feljellépéseket támogassák. Elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani, és már most jelezném, és elnézésüket kérnék, hogy hi, majd hamarosan el kell, hogy menjek a Libé szakbizottságnak a, jav, a szavazására. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Charles Gornak ezért az egészen kiváló előadásért. Úgy vélem, hogy valóban nagyon fontos ismerni azokat az érveket, amelyeket most hallottunk ahhoz, hogy a nemzetközi közösségünk a döntéshozóit a kellő helyzetbe hozzuk, akik úgy tűnik, hogy megfáradtak akkor, amikor pénzügyi hozzájárulásról lenne szó az LDC-k a legkevésbé fejlett országoknak a javára. Ami pedig az isztambuli ülést illeti, hosszasan dolgoztunk ennek az előkészítésen, előkészítésén Ban Ki-moon főtitkár nevezte ki azokat a személyeket, akik előkészítették ezt az isztambuli ülést. Kiemelném először is azt, hogy Isztambulban találkozunk, dolgozunk. Márpedig Isztambulban hozzáadott értékkel kell, hogy szolgáljunk a brüsszeli cselekvési tervhez képest. Éppen ezért nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy az ajánlásainkat, az ENSZ munkacsoportjának az ajánlásait nagyon világosan fogalmazzuk meg, és korlátozott számban, mert arra törekedtünk, hogy a minimális politikai akarat is, és a minimális eszközbevetés is lehetővé tegye a célkitűzéseknek a teljesítését a felével szeretnénk ugyanis csökkenteni 2020-ra az LDC országoknak a körét szeretnénk kiemelni néhány pozitív előrelépéseket is, amelyeket az utóbbi évtizedben valósítottuk meg. Javultak az HDI indexnek a mutat az értékei, például ha az ivóvízhez való hozzáférést vesszük alapul, vagy pedig az e- esélyegyenlőségeket a nemekéti vizsgálatban. Ezek mind olyan területek, amelyeken sikerült előre lépnünk, ezek valós előre lépések, ha nem teljes a siker, akkor is a befektetések, a külföldi ö, befektetések, a közvetlen tőke beruházások több mint négyszeresére nőttek. Aztán a piaci hozzáférés is nagyon nagy erőteljességgel növekedett, többek között a preferenciális gazdasági és kereskedelmi fellépésnek a keretében. Az adóságállomány is kívül jelentős mortokban, jelentős mértékben ö, csökkent hála a legelladósodottabb országokra kidolgozott programnak a keretében. De ezzel együtt Charles Gore tökéletesen megmutatta, hogy az összes előre lépés ellenére ott vannak az egyéb feszültségek. Gyakorlatilag a természeti demográfiai fejlődés azt hozza, hogy az összkép az továbbra is tragikus több mint 75%-a kevesebb, mint 2 euróból él az LDC lakosainak, és politikai szempontból ez természetesen elfogadhatatlan. Ismételten szeretnék egy olyan témakörre koncentrálni, és tehát Gold is beszélt erről, hogy melyek azok a, a kérdések, amelyek itt a kulcskérdések. Nem akarok mindent újra felsorolni, sokkal jobban megfogalmazta Gór úr ezeket a kérdéseket, mint ahogy ezt én tenném. Úgyhogy csak néhány kérdést emelnék ki. Ott van először is az irányítás. Mit írt értünk az irányítás alatt a governance-en? Ez idáig nem hallottam kellően pontos meghatározást arról, hogy mit is értünk az irányítás alatt. Mindent bele tesznek ebbe a fogalomban nagyon sokat. Például a korrupció ellenes harcon, de szerintem sokkal többről van szó. Az irányítás, a governance az az a képesség, amelyen egy állam, egy kormány rendelkezik akkor, amikor az állam polgárjának a javára szolgáltatásokat biztosít, még pedig részrehajlás nélkül. Egyenlő alapon, azaz lehetővé teszi azt, hogy a polgárok azok a méltóságnak a keretében éljék le életüket. Ez az a meghatározás, amely azt hiszem, hogy rendkívül fontos, és ez mutattatja meg pontosan, hogy mit is akarunk elérni. E tekintetben hagyj jelezem azt is, hogy az európai szinten mit is érzékelek jelenleg. Még hát azt, hogy egy sor tagállam az uniónak megkérdőjelezik a fejlesztési támogatásokat, az úgynevezett ágazat, illetve általános költségvetési támogatásokat. Ebb miatt nem rejthetem véka alá, hogy rendkívül módon aggódom. Globális világban élünk, ismerjük ezt a világot. Egy olyan világot, ö, látunk magunk körül, amely csak szinte gazdaság. Én liberális vagyok gondolkodásomnak, ö, gondolkodásmódú vagyok, de ugyanakkor tisztánlátó is, és teljesen világos az is, hogy a piacoknak a, az abulátlan liberalizáció és az a, az a nagyon korlátozott szemléletmód, amely azt eredményez, hogy minden csak a piacnak a mértékében mérjünk, gondolom itt a washingtoni megállapodásokra, és így tovább. Szóval mindennek alapján oda jutottunk, hogy nem lehet erényes a liberalizáció annyiban, amennyiben nincs ott ezzel együtt, ezzel egy időben egy olyan állam, amely képes szabályozni és a prosperitást mindenki javára javára fordítani. Na most, költségvetési szempontból mit tettünk, illetve ott van az általános költségvetési támogatás, az ágazati költségvetési támogatás, de ezen felül mit tettünk, ami lehetővé teszi az államok számára, hogy megszervezik a szolgáltatásaikat, a közszolgáltatásaikat? elnök asszony nagyon határozottan kiállt a korábbiakban is, és, és most is megteszi ezt. Ezt pontosan tudom, hogy az államok megszervezzék magukat, hogy felruházzák magukat azokkal a képességekkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a természeti erőforrások által generált javadalmakat, jövedelmeket igazságosan lehessen elosztani. Tehát épp éppen ezért gondolom azt, hogy fel kell tegyem azt a kérdést Zsászgolnak, hogy mi a véleménye a költségvetés támogatásról. Akkor, amikor adományozó EU-s országokkal beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ezek egyre inkább fenntartással élnek, visszafogják magukat, és gyakorlatilag erre hivatkozva az általános fejlesztési, fejlesztési támogatásokat is csökkenteni kívánják. Ez rendkívül fontos és rámai mozzanat. Ki kell emelnem, erről beszélnünk kell. Aztán van olyan dolog, amelyre most nem beszélnék, és nem nevezném nevén az összes dolgot, de mégis ott van a növekedés, a gazdasági növekedésnek a rögeszméje. Tudom, hogy a növekedésre szükség van, de a növekedés az lehet akár két számjegyű, is, miközben egyre inkább széthúz a társadalom, és növekszik a szegénység. Latin Amerikában két számjegyű volt nagyon hosszú ideig a gazdasági növekedés, miközben a társadalmi szakadék egyre mélyebbé vált. Tehát amennyiben nem méltányos módon történik, következik be ez a növekedés, akkor a leggazdagabbak a haszonhúzói, és a legszegényebbek tovább szegényednek el. Éppen ezért ilyen ezen szempontokra koncentráltunk az ENSZ-nek a bölcsek tanácsában, és arra törekedtünk, hogy megfogalmazzuk, hogy miből is állhatna egy szerződés, egy ez az ED Plus-nak, az ED Plus-nak a megfelelője gyakorlatilag, az kormányzási irányítási kritériumokat kívánunk összehozni a támogatásokkal, mégpedig olyan támogatásokkal, amelyek kifejezetten stratégiákat, növ, produktivitási stratégiákat támogat meg, amelyeknek a lévén GDP-t lehet előállítani. Mindenek a, következménye pedig az lehetne, hogy egy kis középosztályt tudunk létrehozni a mikrohitelezéstek a révén például, és a természeti erőforrásokból generált jövedelmeknek a révén, amelyeket vissza lehetne forgatni az ilyenfajta gazdaságba. Nos, hát ezek azok a szempontok, amelyekkel foglalkoztunk, ezekből néhányat kiemeltem, és hát nagyon ö, érdekel az, hogy Góról hogyan vélekedik ki mindenről. Természetesen én magam részéről arra törekszem, hogy szövetségesekre találjak az európaiak közül, és jelezzem az uniós országoknak, hogy nincs itt az ideje, hogy lemondjuk az általános költségvetés, illetve a szektoriális, az ágazati költségvetési támogatásról. Nagyon-nagyon aggódom e miatt. Éppen azért azt mondanám, hogy elővigyázatosnak kell lennünk, ezért beszélünk szerződésről, olyan kritériumokról és eredményességről, amelyet igazán mérni lehet. Nos, ez lett volna egy nagy témakör. A következő nagy témaköröm pedig az lenne, hogy mindezt csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha tovább növeljük a fejlesztési támogatásnak az értékét, annak az összegét. Márpedig mit is olvasunk jelenleg? Azt látjuk, látjuk, azt halljuk, hogy hát növekedik támogatásnak a szintje, de az eredmények viszont egyre kevesebbek, egyre kisebbek, és hát mennyi milliárdot adtunk a felődöknek, és mégis mennyire katasztrofális a helyzet továbbra, és mennyire nem volt sikeres mindez. Tehát csak ugye milliárdokról beszélnek, és hogyha ezeket a milliárdokat nem fordítottuk volna ezen országoknak a javára, hol tartanánk? Úgyhogy vigyázzat, óvatosak legyünk a pessimizmussal. Persze a stratégiát és a fejlesztésnek a mikéntjét lehet, hogy még tovább kell fejleszteni, Isten is, hogy biztos, hogy ez így van, és az a véleményem, hogy mindezt csak úgy lehet elérni, hogy maximálisan megtámogatjuk, megerősítjük az államokat. És ennek fényében vetjük fel a fejlesztésnek a kérdését. Aztán ott van a finanszírozási forrásoknak a kérdésköre, és Természetesen csak hagy emlékeztesek arra, hogy a nemzetközi pénzügyi tranzakcióknak a megadóztatását is támogatni tudjuk, úgy, ahogy azt elnök asszony is felvetette, és messze menően támogatjuk ebben a felvetésében, és szükség van arra, hogy létrejöjjön egy olyan alap, amely amely lehetővé teszi, hogy ne az történjen, ami ez idáig, hogy azok, akik eddig is hatalmas pénzekkel rendelkeztek, egyre nagyobb kockázatokat vállalnak, és amilyen elbukják ezeket a kockázatokat, akkor még több támogatást kapnak. Tehát visszatérve az irányítás, az államok megerősítése, a fejlesztési támogatás, ezek a kérdéskörök, amelyeknek a kapcsán azt kérdezem, hogy hogyan lehet egy igazi partnerséget ki kiépíteni, elindítani ezen országokkal, ezen országoknak az irányításával és az adományozókkal. És még egy témakör. Ön azt mondotta, hogy a dél-dél viszonyatot kellene megerősíteni. Valóban ö, ö, egyetértek ezzel, de ugyanakkor a dél-déli viszonylatnak az elmétése nem szabad, hogy oda vezessen, hogy egy olyan ö, kontinens, mint Afrika ismételten feltörekvő államoknak a prédája legyen, azok gyarmososítják. Tehát ezzel a kapcsolattal, ezzel a felmenekülő országokkal kapcsolatosan nagyon kritikus vagyok. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadnám a szót Gerere úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Gore úrnak az előadást. amelyből az ENSZ erőfeszítéseinek az eredménye derült ki, anélkül, hogy megismételném azt, amit az előadónk vagy az eddigi felszorulók elmondtak mégis megpróbálom a saját szempontomból felsorolni, hogy mi itt a probléma. Abban egyetértünk, hogy van olyan gazdasági irodalom, amely szerint a jelenlegi gazdasági válság, főleg a fejlett országok válsága, a nyugati ipari liberalizált országok válsága, amely kevésbé hat, hatott a fejletlen országokra. Ez szerintem téves, noha létező álláspont. Már csak azért is, mert egyes növekedési indikátorok, amelyeket saját országaink szempontjából fontosnak tartunk, például a GDP növekedés egyszerűen nem alkalmas és nem elegendő ahhoz, hogy leírja a helyzetet, illetve mutatóként szolgálhasson. Az 5%-os növekedési aránynál sokkal nagyobbra lenne szükség ezen országunkban, de ez csak egy aspektus. Számos bizottsági ülésen vettem részt, ahol ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, például Brazíliában is. Brazília nagy eredményeket mutathat föl a kirekesztés, az éhezés, a szegénység elleni harcban, és nekünk ott azt mondták el, hogy ha 6-ról 4 százalékra csökkenne a GDP növekedés, akkor a legtöbb eredményüket ők sem tudnák fenntartani, tehát tartós, magas GDP növekedés lenne szükség, az egyszerű visszalépés miatt is már tönkre mehetnek, megsemmisülhetnek az eredmények. Ne felejtsük el, hogy ezen országoknak általában nagy lakossága van, ugyanakkor nagyon kevés munkahelye, és a kettő, ahogy az elődónk is elmondta, folyamatosan oba kerül, tehát gyorsabb a szaporodás, mint a munkahelyteremtés. Tehát ahhoz, hogy ezen óriási kihívásoknak valamilyen módon meg tudjunk felelni, a jelenlegi politikák nyilvánvalóan nem kielégítőek. A fejlesztési támogatás címszó alatt nyújtott pénzek, még ha meg is növelnénk őket, struktúrájukban nem elég hatékonyak, nem elég jó a fejlesztési politika még akkor is, hogyha a következő tíz évben kiválóan működnének a jelenlegi politikáink, ami nincs így, akkor is lemaradnánk a milleniumi fejlesztési célek, célkitűzések mögött, tovább nőne a szegénység, nőne a diszkrimináció, a társadalmi egyenlőtlenség, a nők kirekesztése. És mondom, mindezt akkor, hogyha sikeresen működnének a politikáink, és akkor még nem beszéltünk ezen országok helyi sajátosságairól, fejlődési mintáiról. Jelenleg jó esetben is csak a szimptomákat kezeljük, és messze vagyunk attól, hogy az okokat kezelnénk. Még nincsen gazdasági dinamizmus, gazdasági egészség ezen országokban, az ott meglévő betegség tovább generálja egyre nagyobb ütemben a problémákat. Tehát, amit a kolléga úr is megfogalmazott, vagyis, hogy a WTO-n belüli Dohai forlóban elért eredményeket meg kéne tartani, ezt komolyan kéne venni. Tehát valóban lehetőségeket kéne megnyitni ezen országok előtt, annak érdekében, hogy gazdaságukat nem hogy rendbe tegyék, hanem fenntartható jellegűvé tegyék, óriási mérvű termelőerő kapacitás bővítés lenne szükség. Michel úr is elmondta, is, úr is elmondta ezt, Gören úr is elmondta is, és hát az előadónk is. A pénzügyi támogatásnak két dologra kellene irányulnia, az államok, a kormányzatok megerősítésére, hogy képesek legyenek ellátni feladataikat, és a produktív munkahelyek terem, megteremtésére. Gore úr is leszögezte, hogy ez itt a fő probléma, nekünk parlamenti bizottságként pedig ugyanezt pluralisztikus módon kell megfogalmaznunk, de egy biztos, a fejlesztési segélyek csökkentése nem hiteles opció, tehát előadásából számomra legalábbis ez derült ki, hogy új megegyezésre van szükség, meg kell egyeznünk a költségvetésről, de a fejlesztési támogatást nem lehet egy olyan időpontban visszafogni, amikor látjuk, hogy még a meglévő eszközök sem kielégítőek. Köszönöm szépen előadását, Górul, és egyetértek önnel abban, hogy a dél-dél együttműködést erősíteni kell, ahogy Michel úr is elmondta, és oda kell figyelni arra, hogy a hegemonisztikus törekvéseket visszaszorítsuk a e régióban, hogy ne történhessen meg, hogy fejlesztési pénzeket az országok közötti egyenlőtlenségre fordítanak. Ugye Dél-Amerikában ezt sajnos sokszor láttuk. A dél-amerikai országok együttműködését jelentősen meg kéne erősíteni, miközben ez egyébként a regionális identitásuk erősödését is magával hozná, nem pusztán a fejlődést szolgálná. Tiókarosz asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is uh, részt veszek a delegációs utazáson Isztambulba, és felmerül bennem az a kérdés, hogy uh, itt az Európai Parlamentben vajon tényleg változott-e valami. Tudom, hogy ott csak megfigyelőként lehetünk jelen, ez pedig korlátozza lehetőségeinket, ami a befolyásolás gyakorlását illeti Isztambulban. Az volt az érzésem, hogy eh, amíg a gurút hallgattam, hogy pozitív és negatív elemei is voltak az ő előadásának. És néhány végkövetkeztetésnek az a lényege, hogy a fejlesztést folytatni kell, továbbra is segítséget kell nyújtani, és az a segítség nyújtás, amit azonban az LDC országoknak eddig nyújtottunk, nem vezetett sikerre. És Michel úrral egyetértek. Tehát egy olyan fejlődésről van szó, amely nem, eh, amelyben nem valósult meg az egyensúly. A szegények száma pedig növekedett. Természetesen a lakosság száma is növekedett, de a lakosságon belül a szegények aránya is nagyobb, és ennek negatív hatásai vannak. Nagyon nehéz eh, kvantitatív módon mérni a korrupciót, és azt sem tudjuk mérni, hogy hogyan is kell kinéznie a jó governance-nek. Ez a az adott országtól, illetve az adott régiótól függ. És éppen ezért a mi javaslatunk úgy hangzik, hogy azt mondjuk, a fejlődésnek a társadalmat kell érintenie, kisebb tereket kell létrehozni, ahol egy ilyen fejlődésre lehetőség van, és az is kiderül számunkra, hogy ami Haitin is történt, bizonyos területeken megvalósult az előrelépés, a fejlődés, de mindez csupán kísérleti jellegű. És mindez éppen ezért csalódása ad okot. Tehát nagyon fontos bizonyos központokra összpontosítani, a Maldív-szigetek és más térségek esetében is bebizonyosodott mindez. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan fejlesztés, amely eléri a társadalom minden részét, nem elképzelhető. Az LDC országokat pedig a legkevésbé éri el mindez. Éppen ezért a stratégiai előnyöket egyértelműen kell értékelni, és erre kell összpontosítanunk. Vannak más tényezők is, amelyeket nem tudunk mérni. Például a korrupció, és vannak olyan tényezők is, amelyeket nem is ismerünk. Köszönöm szépen. Berman úr a szó. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Angolul szeretnék hozzászólni, Ezért, hogy Gór úrral szemben előzékeny lehessek. Sajnálom, hogy késtem. Hm. Amit öntől hallottunk, ez nagyon érdekes, és lelkesedésre ad okot Isztambulal kapcsolatban. Nagy mértékben egyetértettem mindazzal, amit Louis Michel úr mondott a governance kapcsolatban az imént, és négy megjegyzésem van. Ezeket szeretném megkérdezni öntől. Az első. Az ODE szintnek el kell érni azt a szintet, amit megígértünk de sajnos ettől még messze állunk. Ezen kívül szeretnék az árukra, terményekre visszatérni, illetve az ezzel kapcsolatos politikára, annak érdekében, hogy ezek árait kontrollálni lehessen, illetve hatásukat az LDC országokra nézve mérni lehessen. Amikor a governance-ről beszélünk, akkor úgy érzem, hogy nagyon érdekes az, hogy az öt pontban, az ön által új architektúra öt pontjában a governance nem jelenik meg egyik pillér formájában sem. Felmerül bennem a kérdés, hogy miért van ez így. Azért, mert az UNCTAD-ban a, a governance kérdését túlérzékeny kérdésnek tekintik, és nem akarnak ezzel foglalkozni. Azért, hogy ezt kritikus, nyitott módon kezelhessék. Vagy vannak más okai esetleg ennek? A fejlesztésnek a szociális igazságtalansághoz van köze, és annak érdekében, hogy a szociális igazságtalanság ellen küzdeni lehessen, egy olyan államra van szükség, amely nem csak, hogy erős a politikák megvalósítása terén, és nem csak, hogy a jogállamiság valósul meg benne, olyan szabályokat kialakítva, amelyekhez az úgymond uralkodók is tartják magukat, hanem nagyon fontos a felelősségre vonási rendszer. Nem a demokrációról beszélek, hanem a felelősségre vonhatóságról. És ez az erős állam harmadik eleme, a felelősségre vonhatóság, azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen ahhoz, hogyha a szociális igazságtalanságot meg akarjuk oldani, és hogyha azt szeretnénk, hogy az LDC országok um, vérlázi, a vérlázító szegénységből kikerülnének. A governance szembetűnően nem tartozik az ön által említett öt pillér közé. A negyedik dolog. A koherencia többi politikákkal, tehát nem lehet elvenni az egyik kézzel azt, amit a másik kézzel adunk, és ez a metafora gyakran használatban van a politikák koherencia kapcsán, de számomra, hogyha nem próbáljuk meg a governance-et javítani, akkor és mivel a mi nyugati demokráciáinkat nem akadályozza a diktatúra, tehát ha ezt nem oldjuk meg, akkor inkoherenciát teremtünk. Tehát nem mondhatjuk azt egyrészt, hogy ki akarjuk emelni az embereket a szegénységből, másrészt pedig megengedjük azt, hogy nagyon gazdag családok és klánok legyenek uralmon hát így nem lehet dolgozni és fellépni. Tehát szeretném kérdezni a véleményét az említett pontokban is. Köszönöm. Nem Nagyon szépen köszönöm. Kretu asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadást is. Itt vagyok. I'm just here. And <laughs> yes. And uh, as... Gratulálok a jelentéshez, amelyet az ENSZ ügynöksége megfogalmazott. Nem szakemberként szeretnék itt megszólalni, csupán azt akarom elmondani, hogy az utolsó plenáris ülésén a parlament elfogadott egy állásfoglalást az önök jelentéséről, amely aláhúzza annak a szükségességét, hogy eredményorientált megközelítésre van szükség, új típusú indikátorokra, mutatókra, hogy lehessen csökkenteni az LDC országok számát 2020-ig. Szeretném öntől megtudni, hogy az általunk kitűzött célok realisztikusak-e az ön szemében, hiszen amit ön elmondott most, az azt mutatja, hogy a, igenis a, az élelmiszerárak, a pénzügyi válság nagyon komolyan sújtották ezeket az országokat is, ahol ugye nincsen infrastruktúra, nincsen munka, és a nemzetközi közösség sem teljesítette, még a brüsszeli programban foglaltakat sem. Tehát úgy tűnik, hogy nem várható, hogy javulnak majd a mutatók, és ilyen adatok tükrében, tehát realisztikus ön szerint a mi állásfoglalásunk. Mi nagyon sok állásfoglalást elfogadunk itt a parlamentben, de ritka a follow-up, ritkán vizsgáljuk meg, hogy amit elfogadtunk, eldöntöttünk, azzal mi történt, megvalósult-e, a gyakorlatba átültették-e. Tehát mi ajánlásokat adunk a tagállamoknak, sőt még az ENSZ-nek is, de általában véve miközben reméljük, hogy szavunkat meghallják, lehet, hogy azzal is baj van, hogy hát idealista farahány borsó, amit itt megfogalmazunk. A parlamentnek azonban fontos szerepe lehet az új költségvetés meghatározásában, ideértve a fejlesztési pénzek összegét is, tehát azért van némi szerepünk, és egyfajta elszámoltathatóságot számon kérhetünk. Kérdésem továbbá az önhöz, hogy hogy magyarázza azt a tényt, hogy annak ellenére, hogy megdupláztuk a hivatalos fejlesztési támogatást 2000 és 2010 között, és a befektetési, beruházási keret is ötszörösére nőtt. Mindezek ellenére a fejlesztési tervek hez fűzött várakozások zsalódást keltettek. Mivel lehet mindezt magyarázni? Köszönöm. La parole maintenant à la... Most pedig az Európai Bizottságnak adom meg a szót, Greg úr képviselje az Európai Bizottságot, és ha megengedik, 5 percben korlátoznám a hozzászólás idejét. Thank you, Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Az önök bizottság nyilván tudja, hogy a tanács következtetései iránymutatásokat adnak arra vonatkozóan, hogy majd Isztambulban mit mondjunk. Ezt nem akarom elismételni, mert önök bizonyára ismerik a szövegét. Sajnos lemaradtam Gór úr előadásáról, de a jelentést, amelyet az UNSZTAD írt, azt ismerem, és az isztambuli jövő heti konferenciára készülve nyilván ezt olvastam. Az EU szerepe mi lehet? Talán érdemes ezzel is foglalkozni. Európa mindig elkötelezett volt a fejlesztés támogatások mellett, és a fejlett országok közül még mindig az, még mindig az EU a legnagyobb donor, az OECD országok közül, mi vagyunk tehát a legnagyobb támogató, sőt ez tavaly ö, még tovább növeltük, ö, 4,5 milliárd euróval többet költöttünk, 50 milliárd euró nagyságrendben ilyen célból. Új partnerségeket alakítottunk ki, a nyolcakét. Úgy gondoljuk, hogy globális együttműködésre lenne szükség a fejlesztési célok érdekében, és más kontinensek szerepét is meg kéne vizsgálni. A New Yorki tárgyalások még zajlanak az isztambuli dokumentumokról, és ennek kapcsán úgy gondoljuk, hogy az LDC-knek maguknak is nagyon fontos szerepet kéne játszani a saját fejlődésük előmozdításában, és az ő oldalukról is javítani kell a partnerséget, nem csak a donori oldalról, ez egyelőre vitapont. A tanácsi következtetések azt mondják, hogy a tavalyi csúcsra építve tovább kell vinni a dolgokat. Önök, mondom, remélem ismerik ezt a szöveget. Az LDC országok kiszolgáltatottságát kell csökkenteni, illetve a soktűrű képességüket növelni, a környezet és a fenntartható fejlődés szempontjait érvényesíteni, és a fenntartható gazdasági növekedést megteremteni. Ugyan nem maradtam itt a vitáról, de úgy gondolom, hogy senki nem mondott olyasmit itt, ami ezekkel ellentétben lenne. Mi vagyunk tehát a legnagyobb donor, sőt, többet adunk, mint amennyit konkrétan kérnek tőlünk az LDC országok. Nem csak segélyeket nyújtunk, hanem egyéb a brüsszeli dokumentumban elfogadott szabályoknak is megfelelünk, például 100%-os vámmentes hozzáférés biztosítunk piacainkhoz, átírtuk a származási szab, szabályokat. Idén az adósságeltörlés területén is előreléptünk, illetve a fejlesztési programok hatékonyságát is növeltük kezdeményeztük az LDC országok új megközelítését, új programokat hoztunk létre, az élelmiszerprogramot, az MDG kezdeményezés is ezt szolgálta, és számos apróbb is történt, tehát az Európai Unió 0,7%-át biztosítja a GDP-nek ezen országok felé, és ezek ezen pénzek nagy része az LDC országokba irányul, és mondom, kereskedelmi és egyéb intézkedésekkel is kiegészítjük ezt a pénzügyi támogatást. Ezt szeretem volna röviden leszögezni, gondolom, hogy ez is fontos információ a jövő heti Instagramon találkozó tükrében. Különösen köszönöm elnök azt. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Charles Gorúnak adom meg a szót, hogy a következtetéset levonja, kérdéseket megválaszolja és hát rengeteg időt szállunk erre a témára. Tíz percet adok önnek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon érdekes kérdéseket hallhattunk. Először a hölgyek kérdésére válaszolok. Tehát a két hölgy kérdésére válaszolni kell, először és utána pedig sorrendben fogok reagálni nem tudtam megjegyezni az ön nevét. Tiokáris asszony kérdésére válaszolnék először. Ön azt mondta, hogy önre az előadás hideg zuhanyként hatott. Lehet, hogy önnek ez volt az érzése, de kérem, ne feledkezzünk meg a pozitív jelekről sem. És azt gondolom, hogy az utolsó akcióprogram hatékonyabb volt, mint az előző kettő, mint ahogy én ezt említettem. Azt gondolom, hogy előre kell lépnünk abban a szellemiségben, hogy a dolgok megváltoztathatóak. Igenis lehetőség van a változásra, az ldc számára is. Nem szeretném azt, hogyha ez a hideg zuhany érzet megmaradna önökben. Azt szeretném, hogyha az a benyomásuk lenne, hogy az LDC képesek a változásra, illetve a fejlesztésben résztvevő partner, partnerek megfelelő módon tudják őket támogatni. kolléganő itt a um, pódiumon azt kérdezte, Kretu asszony, hogy milyen tanulságot uh, vonhatunk le ebből az időszakból, ebből a felvirágzásból, amely a szociális jólétet kismértékben tudta csak megváltoztatni. Azt gondolom, hogy ezt kulcsfontosságú kérdésként kell kezelnünk. És el, fel kell tennünk a kérdés, hogy ez miről is szól. Erre az a válaszunk, hogy nem volt elég összpontosítás a termelésre és a munkahely teremtésre, a foglalkoztatásra. Nagyon fontos, hogy a termelésre összpontosítsunk a mezőgazdaságban, de nem csak a mezőgazdaságban, hanem a mezőgazdaságon kívül. És nagyon fontos, hogy szembenézzünk a foglalkoztatási kihívásokkal. Ön akut fontosságú a kérdést tette fel. Feltett még egy további kérdést is, arról, hogy az az elgondolás, hogy az eldészik fele Eh, részt vehessen a programokban, technikai módon szempontból megvalósítható-e. Nekem erre a következő a válaszom. Egy ambícióról van szó, és ez technikai szempontból eh, túlságosan is ambíciózus. De azt gondolom, hogy a kritikus kérdés az az, hogy ez mit is jelent. Mit is jelent az, hogy amikor az LDC-k azt mondják, hogy ők 50%-ot szeretnének, hogy az évszázad végére ők jól szerepelhessenek a programban, akkor itt filozófiai szempontból egy nagyon fontos kérdésről van szó. A graduáció itt azt jelenti, hogy egy speciális segítségnyújtási helyzetből ki tudjon kerülni valaki. Tehát a gyakorlati szempontból ezt, ezt jelenti tehát nagyon fontos, hogy kikerüljenek ezek az országok, ahol speciális nemzetközi segítségnyújtásra van szükségük. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az a cél, hogy 50% az ldc cikknek ebből a helyzetből kikerüljön, akkor ezzel azt mondjuk, hogy azt mondjuk ki, hogy nagyon fontos, hogy ezek az országok ne szoruljanak segítségnyújtásra. Ezt jelenti a graduáció, és ez pedig meghatározó. Tehát azt gondolom, hogy a technikai aspektuson kívül az az elképzelés, hogy az 50 százalék megjelenjen szimbolikus jellegű. Louis Michel kérdésére térnek vissza. Ő felvetette a governance kérdését, És azt gondolom, hogy ez a vezérfonal az, az összes kérdésen keresztül halad, a governance kérdése. A korrupcióhoz is kapcsolódik mindez, illetve ahhoz, hogy működik-e a segítségnyújtás. Berman úr egyik megjegyzése arra vonatkozott, hogy miért nem jelenik meg a governance, mint egyik pillér a stratégiánkban. Mi a governance-re nem tematikus kérdésként tekintettünk, hanem egy olyan kérdésként, ami mindenbe belefolyik, amiről csak szó van. Mi a következőképpen tekintünk a governance-re, ami a fejlesztési kapacitásokat illeti, nem ijedtünk meg a governance kérdésektől, és a 2009-es jelentésnek az állam és a kormányzás a címe. Tehát a fejlesztési governance fogalmát mi vezettük be, és ezzel azt szerettük volna kifejezésre juttatni, hogy mit gondolunk arról, miről kell, hogy szóljon a governance. Louis Michel ezekről a képességekről is beszélt, arról, hogy az államnak igenis szolgáltatásokat kell tudnia nyújtania, és azt gondolom, hogy ez egy kitűnő alap a definícióhoz, a jó governance definíciójának jó megközelítése. Ehhez mi még annyiba járulnánk hozzá, hogy elmondjuk, nagyon fontos, hogyha egy országnak fejlesztési víziója van, arról el eh, vannak elképzelései, hogy hova tartanak, hova szeretnének tartani a jövőben, és eh, a felelősségre vonhatósági mechanizmus be szeretnék vezetni a saját embereikkel, illetve fontosnak tartják a megvalósítást, illetve a fejlesztési vízió megvalósítását. Úgy érezzük, hogy most vannak olyan országokra példák, amelyekben sikerült jelentős mértékben csökkenteni a szegénységet, és ez pedig hozzásegített bennünket eh, ahhoz, hogy lássuk, hogyan tudjuk ezeket a példákat eh, tovább eh, juttatni Szóval ezek olyan országok voltak, ahol nagyon alacsony volt az állam építési kapacitás, és kitűnőségi központokat hoztunk ezekben létre. Azt gondolom, hogy a probléma, amit megpróbáltam vázolni az előadásomban, az az volt, hogy ezek az országok nem rendelkeznek hazai forrásokkal arról, amire szükségük van. Tehát fizikai szempontból ez lehetetlen, hogyha 20%-ot veszünk, a GDP 20%-át, tehát hogyha a fejlődő országok GDP 20 et governance-re fordítják, és ezt a 20%-ot veszük ezeknek az országoknak a 20%-át, az RDC országok GDP-nek 20%-át, akkor itt egy nagyon alacsony összeget látunk, és ők rászorulnak a külső segítségnyújtásra. Louis Michel beszélt erről a témáról, a kapcsolatról, a governance és a segítségnyújtás közötti kapcsolatról, hiszen ez áll mindannak szívében, ami történik. Ön egy szociális szerződésről beszélt, eh, különböző kritériumokkal. Mi azt szeretnénk, ha nem ezen az úton haladnánk, és szerettünk volna, szerettük volna a, az érintett országok saját projektjeit um, hangsúlyozni azért, hogy ők kísérletezhessenek, és az ő kezükben maradhassanak ezek a projektek, vállalhassanak felelősséget. Ez pedig a pénzügyi felelősségre vonhatósági mechanizmus kérdését is felveti egyben. Az LDC országoknak juttatott segítségnyújtás nem rövidtávú folyamatként kell kezelni. Hogyha most szeretnénk eredményeket látni, akkor ez most nem fog működni, hiszen időre van még mindehez szükség. Tehát a politikai kísérletezésre szükség van. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne újra gyarmatosítást véljünk itt látni. Vannak innovatív megközelítési lehetőségek a segítségnyújtással kapcsolatban, amelyek itt meg fognak jelenni. És meg kell próbálnunk ezeket az innovatív megközelítéseket hozzáilleszteni a segítségnyújtáshoz technológiai segítségnyújtást említett az egyik képviselő, és itt nagyon fontos, hogy az innovatív megközelítések is megjelenjenek a, a déli országok felől. A WTO szerepét is említették, tehát az Early Harvestet kéri a Doha forduló, a korai aratást, tehát nagyon fontos, hogy a dohai következtetésektől ezt külön vegyük, és azt gondolom, hogy itt egy fontos üzenetről van szó. Berman úr a governance visszatérve említette az áruk, a termékekkel kapcsolatos politikát, Itt két célunk van, az egyik az ingadozások csökkentése, illetve ezek hatásának csökkentése, a második célunk pedig meg szeretnénk, segít, meg szeretnénk segítséget nyújtani az LDC országoknak abban, hogy a saját bevételeikből jobban profitálhassanak. Ami az áringadozást, illetve az ingadozást, itt a szociális tartalékok finanszírozása nagyon fontos. És hogy a bizottság képviselője elmondta, hogy a sérülékenységi rugalmassági mechanizmus pont egy ilyen eszköz, amely ezt a területet segítheti. Azért, hogy ezek az országok a természetes erőforrásaikból jobban profitálhassanak, nagyon fontos lenne, és fontos lenne, hogyha az LDC országok geológiai szempontból jobban látnák azt, hogy mik az ők erőforrásaik. Ez pedig jobb alapot képezhetne a tárgyalásokhoz. Az OD céloknak érvényesülniük kell. De azt gondolom, hogy itt a fejlesztési politikában nagyon fontos, hogy jobban összpontosítsunk a termelésre, több cél jelenjék itt meg. El kell távolodnunk a mezőgazdaságtól. Azt gondolom, hogy mezőgazdasági segítségnyújtás károsan hatott az LDC országokra. De, mint említettem, szükség van az új innovatív felhasználásokra, segítségnyújtás új innovatív típusú felhasználására. És mindez segítheti a kis és középvállalkozások felépítését az érintett országokban. Köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak, nagyon sok időt szántak erre a témára, és én ezt nagyra értékelem. Mindenkinek a legjobbakat kívánom, és Tudom, hogy a parlament erőteljesen támogatja ezt a témát, és remélem, hogy az önök üzenetei eljutnak Isztambulba is. Köszönöm szépen. Euh, Most pedig visszatérünk, visszaugrunk a napi rendei pontok közül a hatos pontjára megbizatás a 2012-es évi költségvetési tervezetről futható háromoldalú megbeszélésre. A szakbizottságunk véleményt készít a témában a szakbizottság számára, a költségvetési szakbizottság számára. Mindjárt megadom a szót Görenc úrnak, picit késésben vagyunk, és ennek értelmében most egy 10 percet adok önnek. Köszönöm szépen, elnök azt hogy Nekem nincs is szükségem a teljes időkeretemre, mint hogy a témában már folytattunk eszmecserét. Persze természetesen nagyon nehéz így beszélni akkor, amikor az ember úgy érzi, hogy egy nagybani piacon van, és nem igazán egy megbeszélésen. Szóval azt kezdtem mondani, hogy a e témában már folytattunk eszmecserét, és a szakbizottság azt kérte tőlem, hogy fogalmazza meg a prioritásokat. A szakbizottságunk mit is tart a legfontosabb kérdéseknek a költségvetési tervezettel kapcsolatosan a 2012-esre gondolok, és kiemelném azt a körülbelül hat pontot, amelyre most ki is térnék. Azt hiszem teljesen egyhangúak voltunk a tekintetben, az Európai Uniós forrásai között kell, hogy legyen az innovatív adózásnak a kérdésköre. Fel kell tárni ezt a területet. Eléggé tágan fogalmaztam e tekintetben, hogy figyelembe véve azt, hogy az elvárásaink nagyon erőteljesek is, és széthúzóak is, túlságosan sok színűek, de mindenképpen egy innovatív adóztatási forrásra szükség van, és ezt az álláspontomat nagyon sokan osztják a DEVE szakbizottságban. Ez az egyik dolog. A másik dolog a következő kitérünk a jelentésben arra, hogy mi is a célja a fejlesztési támogatásnak. Más, pedig ez a cél nem más, mint a szegénység elleni harc. És attól a percről kezdve, hogy ezt megfogalmazzuk, megfogalmazzuk, hogy a szegénység ellen kívánunk fellépni, akkor hozzá kell tenni ehhez azt is, hogy nem a felemelkedő országokba kell csak koncentrálni a pénzeket, mert hogy ott is ugye a szegénység ellen kell harcolni. Most mindez újabb kérdéseket vet fel. Az a véleményem, hogy ezt át kellene még mélyre hatóbban vitatnunk, beszélnünk, a, meg, a három oldalú megbeszélés előtt. A Concord elnyő szervezetnek a képviselővel folytattam eszmecserét, és egy nagyon élénk vitára került sor azt tettük fel, hogy tovább kell -e folytatni a kínai, braziliai, indiai szegénység elleni szegénység finanszírozását, figyelembe véve, hogy több millió szegény ember él ezen országokban. Az én véleményem az, hogy természetesen ezen országokat is ösztönöznünk kell arra, hogy a növekedés által hozott jövedelmeket úgy osszák fel, hogy ezzel a szegénység ellen harcolnak, a gazdasági növekedés egyes ilyen országokban több mint 10 százalékos, és ezt tekintetben neki kellene fellépniük, és nem az Európai Uniónak a saját forrásaival. Máskülönben az utóbbi 30 évben a GDP-nek a növekedése azt mutatja, hogy abból a 19 ezer ö, milliárd dollárból, amely a növekedésnek az eredménye, nagyon kevés jut el az emberekhez, a szegény emberekhez, tehát a fejlesztési támogatáson kívül egyéb eszközöket is figyelembe kell vennünk. Most végleges következtetésekre nem jutnék, de mindenképpen ezt az eszvecsereink központjába ajánlom. Harmadik téma, éghajlatváltozás, Kopenhága, erről már Kopenhágában erről már szó volt, és a jövőben is szó lesz, tehát hogyan lépünk fel az éghajlatváltozásnak a hatásai orvoslására a fejlődő országban véleményünk szerint itt plusz forrásokra kellene, hogy gondoljunk, ezt erőteljesen megfogalmaztam, azért, hogy elkerüljük azt, hogy a e témában az ismételt hibákat elkövessék. A negyedik kérdésről már beszéltem gyakorlatilag, azaz a legszegényebb országokra kell koncentrálnunk a támogatási segélyeket, máskülönben ö, teljesen szétaprozzuk a forrásainkat a világ különböző részein. Ötödik prioritás – arra van szükség, hogy a már létező kezdeményezéseket, és amelyek egyben ígéretesek is, ne finanszírozzuk alul. Többek között az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni ö, harcra gondolok. Remélem, hogy e témában is előre tudunk jutni a jelenlegi holdpontról, és itt az Európai Parlamentben már folytattunk erről egy vitát, jelen volt akkor Pibász biztos úr is, aki a maga részéről persze óvatosan kell, hogy fellépjen, tehát bármikor pénzek kiadásáról van szó, óvatosan kell, hogy fellépjen, ugyanis vannak olyan tagállamok, amelyek folyamatosan a hozzájárulásokat ehhez az alaphoz megtagadják, mondván, hogy a korrupció ellen kellene harcolni inkább. És az AIDS, a tuberkulózis, a malária elleni harcnak semmi, de semmi köze a korrupcióhoz nincs. Semmi ilyen jelentése, jelentőség nem fordult elő, sőt, a, ez az alap tárta fel a különböző egyéb visszaélegéseket a globalizációs támogatási alapal kapcsolatosan. Tehát kifejezetten ez az alap, az ételenes alap harcol a pénzügyi csalások ellen. Aztán további szempontot kiemelném még a formában, hogy a kiegyenlítése, az újra kiegyenlítés, egyenlős, egyesúlyba hozzátalá a költségvetésben is fontos cél, hogy legyen. Az Európai Unió üdvözli ezeket a javaslatokat, amúgy, és úgy gondoljuk, hogy tudományos módon jobban alá kellene támasztani az együttműködési fejlesztési programot, politikát, és ha létezne egy olyan intézmény, amely az Európai Bizottsághoz ö, ö, tartozna, ö, akkor ö, erre jobban, mármint az ellenzésekre jobban sor kerülhetne, különösen az után, hogy egybe vonásra került, össze olvasásra került kettő igazgatóság. Köszönöm szépen, most pedig Szászulnak adom meg a szót. Hát, Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Frakcióm nevében elmondhatom, hogy elégedettek vagyunk Charles Görens felvetéseivel, a költségvetéssel kapcsolatos elképzeléseivel. Különösen azzal az első ö, gondolattal, ami a tranzakció adó csökkentő hatásával foglalkozik, és a klímaváltozással. A fejlődő országokkal kapcsolatban érdemes lenne talán még egy aspektust felvetni. A frakcióm szeretné, hogy amikor a klímaváltozásról van szó, akkor a környezetről is legyen szó, tehát ne csak a klímáról, mert az arányokat a Michel jelentéshez hasonlóvá kéne tenni a környezet és klíma vonatkozású kérdésekkel. A számvevőszék jelentése is világos, ez volt, amit el akartam mondani. Köszönöm szépen, Bermán úr! Ehm, Köszönöm, elnök asszony. Néhány apróbb hozzáfűzni valóm lenne a Görens jelentéshez egyes pont az európai adó és az ezzel kapcsolatos parlamenti álláspont olyasmi, amit most véghez kéne vinnünk, át kéne vernünk a tagállamokon, mert a tagállamok óckodnak a felelősségvállalástól, már pedig nem szeretnénk, hogy ez elhajjon ez a gondolat. Igenis szükség van európai tranzakcióadóra. A hangsúlyt arra helyezném, hogy a fejlesztési támogatási pénzeket elsősorban a szegénység visszaszorítására kéne fordítani. A következő költségvetésben látjuk, hogy az ICL plusz, illetve a banán intézkedés kapcsán már is gondok vannak. Már kezdhetjük a tanácssal folytatandó vitára a készülést. Ami a klímaváltozást illeti, a szocialisták Bert Stasszal értenek egyet, tehát a klíma mellé vegyük oda az umveltet is, a környezetet is, ami pedig a fejlődő országokra vonatkozó részt illeti. Ugye India, Brazília, Kína, ezek de egy kicsit túl kategorikus ez a kategorizáció, és nem biztos, hogy ezeknek az országnak, országoknak még mindig szükségük van fejlesztési támogatásra. Differenciált módon, lépcsőzetesen itt ezeket le kéne építeni, és társfinanszírozásra át alakult, alakítani, hiszen miközben Kína felvásárolja az európai acélipart, Európa ne támogassa már a kínai fejlődést. Tehát társfinanszírozási projektekre van szükség, ahol mindkét fél vállalásoknak tesz eleget, és mindkét félnek beleszólása van abba, hogy mi történik a projekt végén, és többek között a szegényekkel. Végül pedig szó van a szövegben olyan pénzekről, amelyek technológiai segényújtást fejeznék ki, de szerintem ez egy így ilyen formában értelmetlen, különösen értelmetlen százalékokat itt megfogalmazni. Az lenne az elvárásunk, hogy a humanitárius segítségnyújtás növekedjen, illetve a kereslet, mert nem biztos, hogy a városiasodás pozitív folyamat. Most egyre több szegény ember él egy kupacban a városokban, tehát a városfejlesztés önmagában nem lehet cél. Koncentráltan jelenik meg a szegénység azóta, amióta a városok elburjánoztak. Tehát a humanitárius segítségnyújtást kell megerősíteni, ez a 10%-os arány pedig vitatható nagyon is. Nagyon szépen köszönöm. Teokárosz asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék aláhúzni egy dolgot. És ez a következő. Az országokban, ahol nukleáris fegyvereket fejlesztenek ki, illetve űr programokat valósítanak meg, nem szabadna, hogy fejlesztési támogatások érvényesüljenek. Ezek olyan országok, amelyek kellő pénzforrással rendelkeznek ahhoz, hogy atomfegyvereket hozzanak létre, akkor nem őket kellene támogatnunk véleményem szerint. Körenc úr nagyon fontos dolgot mondott, és hagy üdvözöljem az ő megállapítását, amelyet valamennyien osztunk, tehát az egészségügyért való harc, az éjsz elleni fellépés, a malária és a tuberkulózis ellen való fellépés olyan fellépés, amelyet nagyon helyes, hogy megfinanszírozzunk úgy vélem továbbá, hogy egyéb betegségekre is figyelnünk kellene az úgynevezett szegény betegségekre, amelyeket egész egyszerű módon lehetne adott esetben orvosolni. Többek között a remésztéssel kapcsolatos betegségekre gondolok itten, a vérhasa és így tovább, amelynek a révén rengeteg gyermek halálozik el Afrikában. Nagyon sok orvosságot fejlesztenek ki, és lehetővé tehetnék ezek az orvosságok pontosan azt, hogy ezeket a betegségeket visszavesük csak úgy, mint az elhalálozásokat, úgy gondolom következésképpen, hogy sokkal nagyobb forrásokat kellene szentelnünk erre a fajta fellépésre. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Martin Tennington úr képviseli a bizottságot. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. jegyzeteltük a költségvetéssel kapcsolatban elhangzott véleményeket olyan időszakot élünk meg, amikor ugye a négyes fejezet kapcsán a forrás hiány egyre gyakrabban téma. Talán erről szólnék először, hogy a humanitárius segítség és a fejlesztési segítségnyújtás aránya milyen is legyen. Azt hiszem nem ilyen egyszerű a probléma. Nem arról van szó, hogy a humanitárius segélyek alulfinanszírozottak csupán, hanem mind a kettő egyszer együtt arról finanszírozott, másodszorban, ami a humanitárius segítséget illeti, valóban szerintem sem jó százalékokat e- előírni. A célok, a szükségletek évente váltakoznak, inkább a célokhoz kéne rendelni a pénzeket, és utólag címkézni fel őket humanitárius vagy fejlesztési jelzővel. Tehát szerintem már most túl ö, merev a rendszer, és nem lenne ezt jó még merevebbé tenni. Ami a humanitárius segítséget illeti, egyébként rekord ö, kiadásokat értünk el tavaly, ami a többi felvetett kérdést illeti. Érdekes volt az Indiáról, Kínáról elhangzott megjegyzés. Brazília talán más kategória. A zöld könyvben mi is leszögezünk hasonló állításokat, és reméljük, hogy hamarosan a fejlesztési politikára vonatkozóan új gondolatokkal gazdagíthatjuk a vitát, és az önök által elmondottak közül is sok benne lesz ebben. Azok a javaslatok, amelyek a kis és középméretű vállalkozások finanszírozás hozzáférésével kapcsolatosak voltak. Úgy gondoljuk, hogy a fejlesztési támogatásokon belül ezeknek megvan már most is a helye, csupán arra van szükség, hogy a fejlesztési támogatások hatását, és hogy Michel úr is elmondta, pontosabban jobb mérőszámokkal kéne mérni, ehhez új keretre van szükség, és jobban kéne demonstrálni, bemutatni az elért eredményeket is. Utolsó sorban pedig tájékoztatom önöket, hogy a DEFCO-ban egy új organigramról gondolkodunk, és a Görenc elképzelésével hasonló módon gondolkodunk arról, hogy hogyan válasszuk szét a fejlesztés és egyéb célokat. Merci, Monsieur Gören. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Görens úr, megadom a szót ismételten önnek, hogy röviden összefoglalja a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát azt hiszem, hogy ö, sikerült elindítanom egy nagy vitát, azt mondván, hogy a felemelkedő országoknak már nincs szüksége a fejlesztési segítség nyújtásra. Nos, ebből egy hatalmas vita kerekedett, és ennek nagyon örülök, és meg is nyugtat megnyugtat azért, mert ebből én ki tudom olvasni, hogy olvasták a jelentést, és Bert is olvasta, Tisz Berman is olvasta a jelentést, és ebből is lehet tudnom, hogy akkor legalább megismerték a gondolatmenetemet. Kategorikus leszek. A szegénység a saját országainkban is létezik. Ezen szegénység ellen nem úgy kell fellépnünk, hogy a az állami, nem, illetve a hivatalos fejlesztési támogatási forrásokból emelünk ki pénzeket. Ugyanezt állítom a felemelkedő országokra is. Azoknak is megvan a kellő forrása azért, hogy a szegénységüket kezeljék. És kérdezem azt, hogy az Európai Bizottság miért támogatna olyan politikákat, közpolitikákat, amelyek képtelenek arra, hogy a megtermelt vagyont azt újra elosszák a legszegényebbeknek a javára. Ezt vetem fel a fejlődő országokkal kapcsolatosan és a és a feltörek országokra kapcsolatosan, és ahogy Teokáros asszony is mondotta, akinek köszönetet is mondanék, pontosan arról van itt szó, hogy a felemelkedő országoknak a saját felelősségében kell eljárnia homonetelős kérdésekkel kapcsolatosan. Világos, hogy fel kell lépnünk a sürgős, a vészhelyzetekben, de ezen felül azt is mondanám, hogy a legtöbb pénzünket a vészhelyzetben megfogalmazott humanitás igények emésztik fel. De ezzel együtt azt mondanám, hogy nagyon gyakran ezek a fellépések is arra utalnak, hogy milyen kudarcot vallottunk már a korábbi fázisban, és nem előztünk meg bizonyos kialakulóban lévő helyzeteket. Ugyanakkor van nagyon jó ö, ö, példám is, ö, és a azt, ha megnézem, a, hogy hogyan az alakulnak az arányok, a 90% az egyik oldalon a fejlesztése, és 10% a humanitás segére, ha ez az arány alakulnak ki, ez nagyon jó lenne. Aztán egy további pont, a pénzügyi szolgáltatásoknak a megadóztatásával kapcsolatosan való felvetések, ezek teljesen összhangban voltak azzal, amit mondottam, ezt nyugtázom. Most pedig visszatérnek még egyszer a felemelkedő vagy feltörekvő országoknak a kérdésköre. Nem vagyok annak híve, hogy egyik napról a másikra megszüntessük a forrásokat de a fokozatosságra lehetőség van, és ezt biztosítanunk is kell, de kiki, illetve mindegyik ország úgy, hogy a saját felelősségének a tudatában lép fel. Amennyiben egyet értünk mindannyian mindezzel, akkor így szépen le is zárhatjuk a témát. Hogy emlékeztesem, mondja az elnök asszony arra, hogy május 5-én délután 5 óráig kell, illetve lehetséges a módosítókat beterjeszteni. Áttérünk most a hetedik napi rendi pontra, ez pedig nem más, mint annak a 68 módosítónak a megvitatása, amelyet kaptunk Sál Görenznek a jelentésével kapcsolatosan, abban a témában, hogy a harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés támogatás hogyan alakuljon a jövőben. Görensz úr, öné ismételten a szó ezzel a nagyon fontos témával kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Hagy mondjam már most bevezetőben azt, hogy nincs célom nincs olyan célom, hogy most ezt a 68 módosítót megvitassuk, és nincs is kedvem hozzá. Ez a 68 módosító, ez, ezzel kapcsolatosan általános jellegű észrevételt tudok tenni, mert hogy gyakorlatilag euforikus és szkepticizmus. Ez a két kategória, amelybe be lehet sorolni ezeket a módosítókat. Egyesek túlbecsülik a forrásokat, mások pedig túlságosan óvatosak. Nos, ez a két pólus, amely közé besorolhatók ezek a módosítók, amelyeket kaptam azzal a jelentéssel kapcsolatosan, amelyet önök rám bíztak. Gyakorlatilag leszek. Azt mondanám, hogy úgy lenne célszerű eljárnom, illetve következő, szóval habozom. Leginkább habozom a tekintetben, hogy hogyan is dózírozam, arányosítsam a vakmerőséget és az óvatosságot. Nem könnyű ezt kezelni. Ha visszavetünk egy sor módosított, mégpedig olyanokat, amelyekben a módosító előterjesztője a költségvetési óvatosságra int minket, akkor igazat kell, hogy adjunk neki, legalábbis nem vetetjük el úgy, ahogy van a felvetését. De hogyha más indítékok vezetnek az ilyenfajta megfogalmazáshoz, akkor viszont óvatosan kell eljárni járnunk. Szóval Azt mondanám, hogy olyan szakmát folytatnunk, amelyben kockázatokat kell felvállalnunk. Aki nem képes erre, az nem foglalkozom fejlesztési témával. A fejlesztési támogatás konkrét módon úgy valósul meg, hogy a intézményi háttere rendkívül összetett, a governance nem kellő módon érvényesül, ezt is meg kell fogalmaznunk, és e tekintetben hagy ö, ö, utaljak arra, jobb ma egy túzok, megy holnap, jobb egy veri, pardon, mint holnap egy ö, túzok, és vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy gyakorlatilag itt van egy pohár, amely vagy fele mértékben üres, vagy fele mértékben tele van. Egy azon pohárról beszélünk mindkét esetben, viszont hogyha félig tele van, vagy félig akár üres a poharunk, mindeközben a trend pedig az, a folyamatnak az iránya az, hogy fokozatosan mégis telítődik az a pohár, akkor arra kell törekednünk, hogy hogy megvizsgáljuk, hogy valóban erről a mozgásról, erről a dinamikáról van szó, vagy sem. Mert ugye a másik dinamika az, amikor éppen ürülőben van a pohár. Tehát ezt kell először is, hogy világosan lássunk, hogy most kiürülőben van, vagy pedig feltöltés alatt van ez a bizonyos pohár. Ennek a fényében kell, hogy ezt a programot azt hiszem, hogy értékeljük. Fel kell tehát mérnünk azt, hogy mi az a vállalható szintű kockázat, amelynek elébe mehetünk. Elmondottam hát már, hogy az eufória, illetve a szkepticizmus alá sorolhatóak be, vagy így, vagy úgy, a módosítók a fejlesztési támogatási együttműködés a múlt század óta létezik, és egy sor esemény következett be ennek a keretében, ezek is kihatással vannak a jövőre. Visszatekintek, volt a gyarmatosításnak a lebontása, aztán volt az egyszerű segélyezés, aztán jött a paternalista megközelítés, aztán volt egy olyan korszak, amikor gyakorlatilag tiltott volt feltételekhez kötni a támogatásokat. Az Európai Bizottság lezárta ezt a fajta gyakorlatot. Ez a gyakorlat véleményem szerint felelőtlen volt, és az Európai Bizottság nagyon helyettesen, bölcsen úgy döntött, hogy a feltételességre intelligens, bölcs módon szükség van. És ennek keretében a decentralizáció irányába léptünk elő, elő, vagy előre, vagy lépünk tovább, és a költségvetés támogatás ebbe a logikába illeszkedik be. Természetesen a governance-et tovább kell fejlesztenünk, csak úgy, mint az ellenőrzést. A kockázatoknak a kellő kezelése is nélkülözhetetlen, de ezzel együtt az arányosság elvét is érvényesíteni kell. E tekintetben hagy osztjak meg egy hatalmas aggodalmat önökkel. Mit is észlelünk jelenleg az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni alappal kapcsolatosan az iménti vitában már elmondottam, hogy azok a pénzek, amelyeket lenyúltak, és egyik az iskandalumról van szó, el Fogadhatatlan események ezek, nem vezethetnek oda, hogy az adományozók most leálljanak a teljes finanszírozással. Már pedig vannak olyan donor országok, amelyek teljes mértékekben, olyan donorok, amelyek termi, teljes mértékben megkérdőjelezik a 2011-es hozzájárulásokat. Felülük akarják azt vizsgálni. És ha ez történne, akkor a szegények, az écesek fogják, ez egészen biztos, a számlát a balhét elvinni. Aztán van egy kérdésem is a bizottsághoz, és ez egy kérés. Kritikusan vizsgálja meg a kritikákat és a módosítókat, és jelez az Európai Bizottság azt, hogy melyek azok a módosítók, amelyek véleménye szerint gondot okozhatnak a költségvetés támogatási is segítettek a folyósításában. Mert hogyha az Európai Bizottsági kifizetéseket akadályozna valamelyik módosító, akkor ezt nem szabad, hogy átengedjük. Tehát ez a kérdésem, és ezért van a kérdésem az Európai Bizottsághoz, hogy mennyire akadályoz esetleg egyes módosító a működést. Elnök, köszönöm szépen, Kéder úrnak adom meg a szót. Köszönöm, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Görenc úrnak is köszönetet szeretnék mondani. Néhány üléssel ezelőtt már beszéltünk erről a témáról, és én ott elmondtam, Tehát az afrikai országok, karibi térség és Európa közötti konferencián előadóként veszek részt, és néhány hét múlva Budapesten lesz a találkozónk. El szeretném mondani Görenc úrnak a saját gondolatai jegyében, az AKC ülésekre az volt korábban is jellemző, hogy két extrém tábor um, látszódott körvonalazódni, az euforikusok és a szkeptikusok tábora. Voltak olyanok, akik uh, nagyon lelkesek voltak, és voltak olyanok, akik uh, élből mindent elutasítottak. Azt gondolom, hogy megéri a fejlesztési politikák kapcsán, hogyha felvállaljuk a kockázatokat. És azt gondolom, hogy igenis vállalnunk kell a változásokat. Én a józánok közé tartozok. Az euforikus kifejezés, illetve magatartás túlzott lehet, de azt gondolom, hogy realistáknak kell lennünk, hajlandóaknak a változásokra, és ez sokkal jobb, mint az euforikus magatartás. Két feltételt szeretnék említeni. Egyrészt megfelelő könyveléssel kell rendelkezni, és világos elképzelésekről arról, hogy mi is történik, illetve a költségvetés támogatásban milyen sikereket értünk el. És ez segítséget nyújthat abban, hogy reagáljunk, és később még világosabbak, illetve észszerűbbek lehetünk, realistábbak. És persze az is kiderülhet, hogy változásokra, javításokra van szükség, mindazon dolgok kapcsán, amelyek nem voltak működő, mű, működőképesek. Én 11 módosító nyújtottam be. Görenc úr ezekre utalt is. És a realista hozzáállás azt is jelenti, hogy szemmel kövessük ezt a realitás érzéket. Nagyon fontos a fokozatosság és a fokozatos építkezés. Nem mondhatjuk azt, hogy azonnal meg fogjuk tudni változtatni a segítségnyújtást, de azt gondolom, hogy lépésről lépésre haladva sikerülhet mindazt növelni, amit el szeretnénk élni, és központi szerepet játszhatunk a segítségnyújtásban, illetve a fejlesztési segítségnyújtásban. Ez nem lesz eh, kizáró jellegű, hanem más típusú segítségnyújtásokkal nagyon fontos, hogy ez összeegyeztethető legyen. A kondicionalitás nélkül Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyenek feltételek a költségvetési segítségnyújtásnál. Nagyon fontos, hogy legyenek ösztönző tényezők, és Fontos, hogy a szegénység elleni küzdelemre, az oktatásra összpontosítsunk, bizonyos betegségek elleni küzdelemre és az egészségügyre. Visszatérve arra a vitára, amit a múltban folytattunk, azt gondolom, hogy nagyon fontos a költségvetési támogatást a az állami rendszerek fejlesztésére, a közrendszerek fejlesztésére fordítani, a governance erősítésére, a kapacitások erősítésére a menedzsmentben. Végül pedig Európai Parlamentként szintén bizonyos szerepünk van az Európai Unióban, és éppen ezért hasonló szereppel kell felruházzuk a befogadó országokat és az ottani civil társadalmakat, mint nem állami főszereplőket. Nagyon fontos a kormányokat abban erősíteni, hogy lépjenek, de figyelemmel kell mindezt kísérnünk. Nagyon fontos, hogy ezt, ezt folyamatosan áttekintsük, és teret adjunk a civil társadalom számára is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Stász úr következik. Kicsit késésben vagyok, ezért legyen rövid, kérem. Köszönöm szépen, nagyon rövidre fogom a mondandómat. Árnyék jelentéstevő vagyok a Költségvetési Szakbizottságban, és féltem valamitől, a Költségvetési Szakbizottság hírneve miatt féltem attól, hogy eufóriával, eufóriával vádolnak bennünket, illetve nagyon sokan szkeptikusak, amikor költségvetési segítségnyújtásról van szó a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban, ezt pedig eh, jelentősen kritizálták. De azt gondolom, hogy ez itt egy eh, harmonikus eh, vita volt, a szakbizottságban is harmonikus vitát folytattunk, és a javaslataim nagyon jó egyensúlyt teremtettek. Egyrészt rendelkezésre álló eszközök között, nagyon fontos, hogy ezt bátran, de korrekt módon fordítsuk a célokra, és nagyon fontos, hogy garanciákat kapjunk cserébe. Ez vonatkozik a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságra, illetve az által készített jelentés és véleményre. Ami ezt a szakbizottságot illeti 11 módosító indítványt én magam is aláírtam, ez pedig azt mutatja, hogy a mi frakciónk nagyjából ugyanazt a vélemény képviseli, mint Charles Görenc. Három pontra szeretnék még kitérni. A 40-es és a 42-es módosító indítványunk kapcsán szeretnénk az önállóságot és az önkormányzást támogatni azon országokban, akik ezeket a pénzeket kapják. Azt gondolom, hogy más viták voltak már, más témákkal kapcsolatban az ország stratégiák az ottani parlamentek által kerülnek kidolgozásra, és nem a bizottságnak a feladata az, hogy ezeket a stratégiákat kidolgozza, hanem a nemzeti parlamentekkel való együttműködésben és a civil társadalommal való együttműködésben kezeket kidolgozni. Az 59-es módosító indítványom pedig annak felel meg, amit már a korábbi jelentése kapcsán is elmondtunk. Felmerül a kérdés, hogy szükség van-e költségvetési támogatás nyújtása olyan országok esetében, amelyek jelentős olajkészletekkel rendelkeznek, és egyéb természeti kincsekkel. A phasing out, a kivezetés megfontolandó, amit módszer. Ezt már megemlítettük a fejlődő országok esetében, az, a 21-es és 22-es módosító indítványoknál pedig beszélünk a költségvetési segítségnyújtásról. E, ezt azonban átmeneti megoldásként tekintjük egészen azon időpontig, amikor azok az országok, akik a támogatást kapják, képesek már arra, hogy hatékonyan irányítsák az államaikat, e, adót szedjenek be, illetve megfelelő módon osszák szét a vagyont. Köszönöm. Köszönöm szépen, Keszler úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A néppárt nevében is köszönetet szeretnék mondani Görenc úrnak munkájáért. A módosító indítványokban közös kéréseket fogalmaztunk meg. Engedjék meg, hogy tegyek egy kritikus megfogalmazást az Európai Bizottság magatartásával kapcsolatban. Csodálkozom azon, hogy a monitoring és az értékelés és az ellenőrzés definíciója nem jelenik meg a bizottság részéről. Én ezt jelentős hibának tartom, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy parlamentként közösen kollégáinkkal, a Költségvetési Bizottsággal, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal ezt követeljük és bevasaljuk. Köszönetet szeretnék mondani Gőrenc úr értékes munkájáért, megfelelő lépést indítottunk el a megfelelő irányban, és két pontot szeretnék még hangsúlyozni. Nagyon fontos ösztönzőket kialakítani a költségvetés támogatásban, ezt nem szabad azonban mind negatívként tekintenünk. Lenne azonban egy kritikai jellegű megjegyzésem a költségvetés támogatással kapcsolatban, hogyha ezt folytatni szeretnénk, akkor fontos intézkedéseket bevezetnünk, ösztönző intézkedéseket, tehát a több teljesítményért több támogatás támogatás kell, hogy járjon. És a második terület, ahol szintén ösztönző tényezőket látok, a kapacitásépítésben, fontos, hogy új elgondolásokat alakítsunk ki arról, hogy bizonyos területeket hogyan támogassunk. És fontosnak tartom a saját módosító indítványomban azt, hogy az adók kérdések a 2020-as szöveg is erre utal, tehát itt elgondolkodunk arról, hogy hogyan segíthetünk az országoknak abban, hogy a saját pénzügyi struktúráikat úgy ha, alakítsák ki, hogy ez, ezek hosszú távú fenntartható lehetőségeket jelentsenek. Tehát a költségvetési segítségnyújtáson keresztül ellenőrizhető pénzügyi eszközöket dolgozzanak ki, amihez ránk nincsen szükségük. Tehát ezek olyan ösztönző tényezők, amelyeket a többség is támogatni tud. Fontos, hogy a költségvetés támogatás célszerűbb legyen, és ehhez ragaszkodjunk. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. La parole est... Nagyon szépen köszönöm. Az Európai Bizottságot adom a szót. Nikolata Merló asszony képviseli az Európai Bizottságot. Thank you, Madam Chair. The commission... Köszönöm szépen, elnök asszony, a bizottság lelkes ez a szakbizottság elismerte a költségvetés támogatás jelenőségét, illetve ennek pozitív hatásait az ownershipre nézve. A bizottság jelentős szerepet töltött be a költségvetés támogatásban, és ez továbbra is fontos eszköz marad az európai fejlesztési együttműködésben a jövőben is. A jelenlegi gyakorlat nagyon sok eleme bebizonyította előnyeit, éppen ezért ezeket nagyon fontos tovább erősíteni a jövőbeni politikák szempontjából is. Ha megengedik, szeretném illusztrálni azokat a területeket, illetve ezekre kitérni, ahol ez a politika megjelenik. Az Európai Unió költségvetés támogatása az előreláthatóságot hivatott eh, biztosítani, illetve hangsúlyozza a fejlesztési stratégiákra való összpontosítást, illetve az átláthatóságot. A bizottság továbbra is eltökélt eh, ezen segítségnyújtás kapcsán, és az alapokat akkor támogatjuk, hogyha mindez a támogatás eredményhez kötött. A bizottság szeretné tovább erősíteni az előrelépés monitoringját, az eredmények ellenőrzését, azért, hogy a költségvetés támogatás hozzájárulhasson ahhoz, hogy mindezeket az eredményeket jobban tudjuk kommunikálni. A bizottság egyes, egyetért ezzel a szakbizottsággal abban, hogy a felelősségre vonhatóságot is erősíteni kell, annak érdekében, hogy a fejleszt, fejlődési folyamatokat jobban górcső alá tudjuk vetni. Az átláthatóság és a költség, nemzeti költségvetésségek átláthatóságával, valamint a részvétel, alapú megközelítés nagyon fontos, és nagyon fontos erősíteni ezeknek az intézményeknek a társországokban a hatását. A kockázatmenedzsment keret szintén meghatározza bizottság szempontjából összhangban a számbevőszéki jelentéssel. A 20-as módosítóra kitérve hangsúlyozni szeretném, hogy ez a fontos jelentés arra bátorította a bizottságot, hogy folytassa saját erőfeszítését és a költségvetés támogatást továbbra is még hatékonyabbá és mérhetővé tegye. Nem szabad azonban a csalásokat, illetve a korrupt gyakorlatokat erősíteni mindezzel. A, a hazai eszközök mobilizálása nagyon fontos, ezen kívül támogatni szeretnénk a um, testvérvárosi kapcsolatokat, és a bizottság ennek a dimenziónak jelentős hangsúlyt szán. A részvételi e, e, kritériumok kapcsán a közpénzek menedzsmentje az egyik meghatározó elem, a másik pedig a reformok melletti eltökéltség. A hazai eszközök mobilizása kapcsán nagyon fontos az országok közötti versengést is előtérbe helyezni az 51-es ajánlással összhangban. Azok az országok, amelyek gazdag nyersanyagokkal rendelkeznek, számukra ez a fajta típusú segítségnyújtás kevésbé meghatározó, hiszen ezek az országok jelentős bevételeket szereznek a saját természetes erőforrásaikból. És az 59-es módosító erre ki is tér. A költségvetés támogatás nem az egyetlen olyan eszköz, amelyet a bizottság használ, amikor a fejlesztési politikákat erősíti. Most Görenc úrnak adom vissza a szót, hogy lezárja ezt a vitapontot. Köszönöm. Madame Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a felvezető észrevétlenben már a lényeget megfogalmaztam. Módszerre szeretnék most javaslatot tenni. Mégpedig azért, hogy le tudjuk majd zárni ezt az ügyet szépen. Azt javaslom, hogy a hozzászólók mind nagyon jó szándékúak, és üljünk le együttesen azért, hogy kompromisszumos módosítókat fogalmazzunk meg. Egyes felvetések eddig túlzónak tűnnek, de szeretném ezeket még egyszer átolvasni, és ennek alapján egy végleges véleményt alkotni. Miután persze megkaptam a válaszaimat, a, pardon, a kérdéseimre a válaszokat az Európai Bizottságtól. Tehát az Európai Bizottsághoz fordulok. Melyek lennének a legzavaróbb, leg zavart kavaróbb módosítók az Európai Bizottság által eszközölt támogatások folyosításában. Tehát hol vannak azok a területek, ahol egyszerűen működés képtelené válna a rendszer, ha befogadnánk ezeket a módosítókat, erre szeretnénk megvilágítást kapni. Köszönöm szépen az észrevételeket, köszönet mindazoknak, akik részt vettek az eszmecserében, és akik hozzájárultak ahhoz, hogy még tartalmasabb legyen az eszmecserénk egy ilyen nagyon fontos témakörben. Merci. Köszönöm szépen, hogy emlékeztesek arra, hogy a szavazásra május 25-én kerül sor. Most pedig a szavazásokra kerítünk éppenséggel sort, azaz a 9-es napirendi pontnál tartunk. A vélemény tervezetről fogunk először is szavazni, amelyet Isabel Lövin fogalmazott meg, mindenkinek ott van a szavazókártyára, remélem, de először teszteljük a rendszert, kérek mindenkit arra, hogy helyez el a szavazókártyáját. És közben a magyar tolmácskomin tisztelettel kérdezi a Ott a baj, Edi. Tout le monde a voté. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Nem? Igen. Én szavaztam. Hát sok, sok minden van itt a napi rendünkön, és éjfél előtt szeretnénk befejezni. Azt hiszem, hogy most már jó lesz. Talán, talán igen. 22 szavazat futott be, akkor ez így jó Ah oui. Donc on peut voter. Can we vote in block? I don't know yeah. what the other groups have, but I only have pluses. You only... Csak pluszjelek vannak nálam, nem lehetne blokkosan szavazni? Y a de obstacle? Hogyha nincs és a blokkban való szavazással, akkor így járunk el. Nem, mégsem? Jó, akkor egyes módosító. Feltett kézzel kérem a szavazást. Jóváhagyva elnézést, ki van ellene, ki ellenzi, ki tartózkodik, akkor most igazán már jóvá hagytuk. Kicsit túl felságosan felgyorsítottam az ütemet. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. a négyes okafogyottá válik, az ötös módosító mellette, ötös mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Most pedig zárószavazás Elektronikus módon folytatjuk le, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Jóvá hagyva, jóvágytuk mégpedig egyhangulag. Nincs itt, nincs itt közöttünk eh, Lövin képviselőasszony. Most pedig következik az a véleménytervezet, amelyet Svensson képviselő úr fogadomazott meg, egyes módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Kettes módosító mellette ellene kitartózkodik, de ellenőrizni fogjuk különben tehát a kettes módosítánál tartunk, módosítánál megnyitom a szavazást elektronikus módon. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elvetve. Elvetve. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás jóváhagyva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás hagyva. Szóbeli módosító Judit Sargentinitől mellette ellene ki tartózkodik jóvágyva. A hatos módos Elnök asszony, az egyes módosított jóvá hagytuk, nem? És akkor tulajdonképpen okafogyottá válik ez a módosító. Elnök, igen. A szóbeli jóváhagyásra került, a hatos okafogyottá válik, és a hetesnél tartunk akkor most. Mellette, mármint hetes mellett, ellene, tartózkodás elvetve. Nyolcas módosító. Igen, nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvágyva. Kilences módosító. Igen, a kilencesnél tartunk. Ki van mellette? ellene tartózkodók. Szinte senki nem szavazott. Ö, akkor ellenőrizzük, a 9-es módosítónál tartunk, mert hogy sokan nem szavaztak. Megnyitom az elektronikus szavazást a 9-es módosítóról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. Tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. 16-os mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 17-es, 17-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Lehetne blogban szavazni egészen a 21-es módosítóig, azt is beleértve a blogba. Rendben, mondja az elnök asszony, a titkárság jelzi nekem, hogy van egy kompromisszumos módosító is, és hogyha a kompromisszumosat jóvá hagyjuk, akkor az összes többi okkal fogyottá válik. A 18-as mellette, 18-as mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Kompromisszumos módosító mellette, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik jóváhagyva. Akkor most következik a 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elvetette, elvetettük. 23-as mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. 24-es módosító, ez egy split volt, egy részenkénti, első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. A második részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 25-ös módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 26-os módosító, mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 29-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 30-as módosító, split volt, részenkéti szavazás, első részről szavazunk, Amendment 30. 30-as módosító. Split volt. Első részről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás elvetve. Második részről szavazunk. Mellette. Ça tombe la deuxième partie. Oui, D'accord. Force. Okay. Igen, tulajdonképpen a második rész okafogyottá válik, akkor elektronikusan szavazunk záró szavazás keretében az így módon módosított véleményről megnyitom a szavazást. Még nem mindenki szavazott, úgy látom. Még egy szavazat hiányzik. Lezárom a szavazást. Jóvá hagyva 22 szavazattal. Most pedig következik G. Mitchellnek a jelentése. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. A kompromisszum split volt keretében első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Második rész mellette ellene tartózkodás elvetve. 13-as oka fogyottá válik, 14-es módosító speed volt, meg hát részekéti szavazással szavazunk az első részről mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elvetve. D, mint Dániel kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, 17-es módosító, 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 19-es, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 21-es módosító. Szóbeli módosítóról. Szóval igen, létezik egy tehát a 21-es módosító hoz kapcsolódik egy szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 22-es módosító. Első részről szavazunk mellette. C'était le oral qui était rejeté. Alors, ça, je parle la bonne version, excusez-moi. Elnézést, úgy tennék, hogy nem a legfrissebb verzió van előttem, mondja az elnök. D'accord. Alors, A 21-esről kell még szavaznunk, mellette, 21-es mellette. A szóbeliről módon szavaztunk, és elfejtettem megszavaztatni a 21-est. Tehát újra kezdjük, 21-esről szavazunk. Ki van mellette? Ki van ellene? ki tartózkodik, elvetettük. És most következik, akkor a 22-es részenkéti szavazással első részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás jóváhagyva. Második rész mellette ellene tartózkodás elvetve 23 Én azt hiszem, hogy jó vagy. világos, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a második része a 22-es módosítónak, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást. adopted. Jóvá hagyva? Bocsássanak meg. 23-as részenkéti szavazással első részről szavazunk mellette ellene tartózkodások ellenőrizzük elektronikus ellenőrzése kerül sor Első rész, a 23-as módosítóról szavazunk, annak az első részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. jó vágyva. A második részről szavazunk. Mellette. Ellene. tartózkodások, jóvá hagytuk. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, elutasítottuk. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 26-os módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagytuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Amendement 31. Euh, 31-es módosító, 31-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elvetettük. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. 35-ös mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 36-os mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 37-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 38-as mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 40-es módosító első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Második részről szavazunk mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Következzék most a a B kompromisszum, mint B, mint Barbara, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. Ellenőrizzük? Jó, rendben. Tehát a 44-es módosítóról szavazunk elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. hagyva. jöjjön a 45-ös mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, Vannak is gondolok, de megoldjuk majd. Hetes módosítóról szavazunk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Aztán jön a zöldektől egy szóbeli módosító, az első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás jóvágyva. A második részről szavazunk mellette. Igen, igen. Volt itt némi zavar. Ugye most egy vagy két szavazás lesz? Nekem úgy tűnt, hogy csak egy szavazás lesz, de ez két részben akkor. Aha, értem, köszönöm. Yes. So, part. Második része a kilences módosítónak mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Mikrofonon kívüli hozzászólás. Euh, Most a többi preambulum megkezdésről együttesen szavazzunk? Ah, de Oké. Donc on... Mais... Oui, c'est ça. Parce que... Mais c'est bien, parce que si, si le 6 est adopté, le 5 tombe automatiquement. Ah, bon, d'accord. On vote... Euh, Nos, ö, euh, akkor a hivatkozásokat blogban szavazzuk meg a hatosig, mellette, ellene, tartózkodás jóvágyra. A hatos okafogyottá válik, és következzék a szavazás az így módosított jelentésről. Elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Nagyszerű. Il n'y a pas de questions diverses nincsen egyéb felvetés, az egyéb kérdések alatt nincsen felvetés. Jelzem, hogy a következő szakbizottsági ülésünkre Brüsszelben kerül sor, mégpedig május 24-én 15 órakor kezdődik, 18.30-ig fogjuk tartani, és a másnap 25-én pedig 9 órától fél egyig tartjuk az ülésünket, és folytatjuk délután 3 órakor fél hétig. Mai napon pedig folytatjuk az ülésünket a koordinátoroknak a körében felkérem az összes olyan szemét, aki nem koordinátor, hogy hagyja el a termet. Oui, je les